Benissimo. Bene. Cari colleghi, abbiamo aspettato... Kedves kollégák, vártunk néhány percet, de nem hiszem, hogy jó lenne megváratni a belga miniszterelnök helyettest és külügyminisztert Steven Van Akerev urat munkáink kezdésével. Tehát nagy örömmel üdvözöljük a külügyi szakbizottságban mai beszélgető partnerünket, aki az európai stratégiáról fog beszámolni a bővítéssel kapcsolatban. Ez az egyik olyan téma, amely a Lisszaboni szerződést követően némileg megváltozott a tanácsoros elnökségének fényében, hiszen most már itt van a főképviselő, de mindenféleképpen fontos fejezet a külügy területén, a bővítéssel kapcsolatos hatáskörök továbbra is kapcsolódnak a soros elnökséghez, éppen ezért nagyon fontos, hogy ma tudunk önnel eszmecserét folytatni. Néhány nappal ezelőtt került sor Füle biztos úrral a találkozóra, aki bemutatta az irányvonalat az ő megbizatására vonatkozóan, és ezzel a két forgatókönyvvel kapcsolatosan, tehát párhuzamos munkát folytatunk. A bizottság ajánlásokat fogalmazott meg, most pedig a tanácson a sor, hogy véleményét megfogalmazza a témában, illetve mandátumot adjon a bizottságnak a tárgyalások megkezdése előtt. Figyelmesen megvizsgáljuk ezeket az ajánlásokat, a különböző forgatókönyvekkel, tagjelölt országokkal kapcsolatosan, azok esetében, akik könnyebben csatlakozhatnak, illetve azok esetében, akiknek több nehézséggel kell megbirkózniuk, hiszen nagyon különböző országok vannak, akik tagjelölti státuszt kívánnak elérni. Nagyon fontos tehát megismerni a tanács iránymutatásait ezen témakörben. Át is adom önnek a szót, és ezt pedig majd vita követi a kollégákkal. Tessék, miniszter úr! Merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt eh, európai parlamenti képviselők, eh, én nagyon örülök, hogy ma megvédhathatom önökkel azt a folyamatot, amely az európai család eh, újraegyesítésében egy fontos lépés. A rotációs elnökség a második fél évben kell, hogy több időt szenteljen ennek a kérdésnek, mert december az az idő az évben, amikor a tagállamokban az éves értékelést elvégzik, illetve a bizottság által kiadott éves értékelő jelentéseket megvizsgálják. Ezért mi is ezt kívánjuk tenni. Brüsszelben 2010 egyáltalán nem jelent kivételt ezen szabály alól. A belga elnökség felismerte már korán ezt a felelősségét, meghatároztuk a bővítési folyamatot prioritásaink közé emelve azt már június elején mindez idáig a bővítés a 9 10 a 9 tag jelölt, illetve tag, ami pedig a tagokat és a lehetséges tagjelölteket illeti fontos az, hogy az egyes tagjelöltek saját érdemeik szerint kerüljenek be a bővítés során az Unióba, és nem szabad túlzottan ö, ö, nagy el, elvárásokat ébreszteni. A 27 tagállam számára is világos, hogy december 14-én fel tudjuk mérni, hogy hol tartunk, és melyek legyenek a következő lépések, és én, mint az általános ügyek tanácsának elnöke, tudom, hogy kötelességem megkönnyíteni a konszenzus kialakulását, hogy ezáltal világos üzenetet közvetíthessünk a tagjelölt országok felé. Az, hogy ezt évente megismételjük, nem szabad, hogy elfeledtesse velünk ennek rendkívüli politikai jelentőségét 2007 óta az Európai Uniós tagságot hatszor bővítettük ki más országokra is. Ebben figyelembe vettük az európai hátterét és a tagjelölteknek, és az, hogy a követelményeknek eleget tettek-e. Ne felejtsük azt el, hogy több mint 150 ezer oldalas joganyagot kell elfogadniuk a tagjelölteknek, mielőtt felvesszük őket, és most vagyunk az első évfordulóján a Lisszaboni szerződés hatályba lépésének, ami azt mutatja, hogy az EU tovább folytatja a bővítési menetrendet, ugyanakkor elmélyítve az integrálást. El kell mélyíteni a feltételrendszert a bővítés tekintetében. Ne felejtsük el, hogy nagyon nehéz gazdasági időszakot élünk. Sokan ezt az 1929-es világválság óta a legsúlyosabbnak ítélik. Nagyon sok a bizonytalanság mind az EU-ban, mind a tagjelölt országokban. Ott is nagyon nehéz reformokat kell végrehajtani. Sok kérdőjel felmerül a folyó bővítések során. Azonban nem csak a tagjelölt országok javára válik az, hogyha a leg hogyha felvesszük őket az Unióba, hanem az Uniónak is előnyére válnék az a, bizonyos, a bizottság jelentése alapján. A tagjelölt országok tovább hozzá járulhatnak az EU jogszabálykörnyezetének kiterjesztéséhez, és gazdasági vállalkozásaink virágozhatnak. A gazdasági stabilitás nagyon sokszor a stabilitás növekedésével is együtt jár. A határokon átévelő bűnszervezetek elleni harcban pedig sikerül Európa jogállamiságát megerősíteni, és a polgárok számára is egyre biztonságosabb az élet. Ezek az állítások lehet, hogy igazak, de nem elég ez ahhoz, hogy a közvéleményt meggyőzzük a bővítés előnyeiről, hasznáról. Amikor a globalizálódással és Európa hanyatlásával is szemben állunk. Én két olyan elemet látok, amelyek kulcsfontosságúak a bővítéssel kapcsolatos konszenzus megújítására a 2006-oshoz hasonlóan. Egyrészt a közbizalom az nem olyasmi, amit eleve meglévőnek találhatunk, hanem a bővítési folyamat realitásait nyíltan ki kell mondanunk. Másrésztről a folyamat hitelességét meg kell tartanunk a tagállamok részéről. Az azt jelenti, hogy a tagjelöltek tényleges előrelépését jutalmazzuk, azzal, hogy az EU kötelezettségein túl nem erősítjük meg a kétoldali konfliktusokat a tagjelölteket fel kell ugyanakkor készíteni arra, hogy teljes felelősséggel vállalják fel a csatlakozásokat. Nem szabad túlzott ígéreteknek kitenni a saját közvéleményüket sem, mert sokszor nagy számú és időnként nehéz reformot kell keresztül vinni. A regionalizmus is fontos a regionális konfliktusok rendezése úgy szintén minél korábban. Ezek a problémák minél előbb meg kell jelenjenek. Már 2006 ot ezekről szó van. Véleményem szerint ez az egyetlen garancia a folyamat hozottávú hitelességének megtartása érdekében. Ez fontos az európai család szempontjából. A Nyugat-Balkán egy jó példa a vízumkönnyítésre. Ezt mutatja, hogy a regionális előnyöket hogyan lehet kombinálni egy ilyen lépéssel, és hogy mi mindent von magával a bővítési folyamat. Hölgyeim és újraim, hadd tekintsük át a kilenc tagjelölt, illetve potenciálisan tagjelölt ország előrehaladását az EU irányában kezdeném a bizottság véleményével Montenegró és Albánia a tagfelvétel kéremével. Mind a két ország tekintetében pozitív fejleményeket láttunk, azonban a kulcsfontosságú prioritásoknak meg kell felelniük, amelyeket felsoroltunk. Montenegro esetében nem teljes, de hiteles az előrelépés fontos, hogy decemberben a tagjelölti státust megkapják, de a továbbiak hét mércében további előrehaladást kívánnak meg. A jogállamiság, igazságügy reformja, médiaszabadság, választási reform, korrupció és szervezett bűnözés elleni harc. Albánia tekintetében a bizottság hangsúlyozza annak szükségességét, hogy megsokszorozzák a, az ország erőfeszítéseit, mielőtt még megkapnák a tagjelölti státuszt a hivatalos tárgyalások megkezdéséhez azt kell, hogy pozitívan értékelhessük az eddig előrehaladást. Az Európai Parlamentnek is meg kell könnyíteni az albán pártokkal való párbeszédet a választások után. Ezt mondta hogy Asztó, október 14-én mondta, hogy a parlament megfelelő működés az egy kulcsfontosságú kérdés. Ehhez azonban több intézkedés kell Tirana részéről. Az a 12 mérce, aminek meg kell felelni a bizottság részéről, nem csak a demokrácia, a jogállamiság, reformok és a korrupció, valamint a szervezet bűnözés elleni harcot is magában foglalja. A jelenlegi tagjelölt országokra fordítva a szót, Horvátország, bővítési tárgyalásai már kezdenek a vég stádiumba jutni. 14 fejezet már megnyitottak, és 12-t feltétlenül lezártak. December 22-éig több fejezet is lezárható esetleg a harmadik tárgyalási körben mint ahogyan a tanács 2009. decemberében elhasz, elhatározta. Nagyon sok területen bátorító előrehaladást értek el, azonban a Nemzetközi Büntetőbírósággal még intenzívebben kell Horvátországnak együttműködnie, hogy a viharhadművelettel kapcsolatos hadi dokumentációt rendelkezésre bocsássák a bíróságnak. Fontos ugyanakkor az igazságügy és az alapvető emberi jogok monitoring jelentést kell kiadni az igazságügy és az alapjogok fejlesztéséről 2011. március 11-ig ahhoz, hogy Horvátországot segítsük abban, hogy teljesen megfeleljen a követelményeknek a csatlakozás időpontjáig. A második tagjelölt Törökország szintén folytatja a reform folyamatokat, a vallás szabadság, a szólásszabadság, a nemek közötti egyenlőség, a kisebbségi jogok, a aggodalomra adnak okot, illetve a demokratikus nyitás, amit még 2009. augusztusában ígértek, hogy a kurd kérdésben nagyobb nyitottság lesz. Ugyanakkor egyértelműen el kell ítélni minden terrorista cselekményt, ennek hangot adtunk Ankarában, és együtt kell érezni az áldozatokkal és családjaikkal. Ezt világosan meg kell fogalmaznia a török kormánynak a kurd kérdésben. Még többet kell tenni az alkotmánymódosítások csomagjában. 12 szeptember 12-én a jóváhagyott népszavazás jó irányba tett lépés. A török polgárok arra törekednek, hogy tovább erősödjön a jogállamiság, az alapjogok tiszteletben tartása országokban. Ez a két elem kulcsfontosságúnak tűnik. Az első a csomag végrehajtása EU normák szerint. A kormány prioritásként kezeli a reformok végrehajtását. Ez bátorító. Másrésztről a további alkotmánymódosítások folyamata is lényeges. Erdogan miniszterelnök úr azt mondta, hogy a következő tavaszi választási, választásokig a alkotmány módosítják, ami a katonai hatalmat illeti a múltban. Ez is jó. 2006 van, amikor augusztusban oda látogatunk a Boszporuszi konferenciára októberben, Isztambulban magán beszélgetésekben és hivatalosan is elmondtam, hogy a társasági egyezmény hivatalos jegyzőkönyvének megfelelően kell eljárni. Az ENSZ folyamata a szigetek integrálásában. A belga elnökség ebben minden párttal, minden felvette a kapcsolatot, hogy a bilaterális kapcsolatokat rendezzék Ciprus köztársasággal. Erőfeszítéseket tettek ezekben, például az elnökség zöld fényt adott a szakértők további konzultációjához Ankarában múlt héten. A késlekedés tapasztalható Ankara részéről a nem lezárt, vagy nem blokkolt fejezeteknél, és ez akadályt jelenthet a tanács számára, hogy decemberben további fejezeteket nyissunk meg. A tárgyalások késlekedése ébresztő kell legyen, hogy a jelenlegi ö, stagnálás kiköszöbölhető legyen. Világosan jelezzük, hogy a belga elnökség az utolsó napig dolgozik azon, hogy lehetőség nyíljon a folyamatban az előrépé, előrelépésre. Csak akkor tudunk visszatérni a 2005. októberében Törökország és az EU által tett két odai vállalásokhoz. Néhány szót most Izlandról. Ott az a megtiszteltetés ért engem, hogy a hivatalos bővítési tárgyalások kezdetén ott lehettem a miniszterelnök elmondta, hogy Izland szoros kapcsolatai az EU-val és felkészültsége, hogy az EU követelményeinek eleget tegyen, rendkívül előnyösek a csatlakozás folyamatában. Ugyanakkor Izlandtól elvárjuk, hogy teljes mértékben vegye át és foganatosítsa is az EU joganyagát a halászatban és más kötelezettségeket is beleértve például a pénzügyi szolgáltatásokat. Ebben a stádiumban a bizottság átvilágítási folyamata azonban még 2011-ben is folytatódik. Ami Macedónia volt, Jugoszláv köztársaságot illeti, folynak a reformok parlamentben, a rendőrségnél, közigazgatásban, valamint a kisebbség jogvédelmében a bizottság ajánlása, hogy a bővítési tárgyalásokat kezdjük meg, még 2009. októberéből datálódik, ugyanakkor ahhoz, hogy tényleg megkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások, a tanács egy hangú támogatásra is szükséges. Tinoszoszkival, amikor júliusban elnököltem értekezleten, elmondtuk, hogy lényeges az ország nevével kapcsolatos problémák rendezés az ENSZ-ben. A bíróságok függetlensége, a szólásszabadság, médiák szabadsága, illetve a keret megállapodás előrehaladása. A három lehetséges tagjelöltről néhány szót. Szerbia, mint tudják, a belga elnökség az október 25-i általános ügyek tanácsán megismételte, hogy a az IT-vel a teljes együttműködés továbbra is előfeltétel ahhoz, hogy az EU-hoz közeledjenek, különösen Ratko Mladic és Goran Hadzic háborús bűnösök kiadása. Több erőfeszítésre van szükség a, a korrup, korrupciós, a szervezet bűnözés elleni harcban. Ugyanakkor Tadics elnök úrnak gratuláltam saját erőfeszítéseit, hogy a térségben megbékélést elősegítse Bosznia-Hercegovina és a tragikus szrebrenicai mészárlásról megemlékezésnél a Szerbia határozatot Szerbiával kapcsolatban határozatot fogadott el az ENSZ és az EU támogatásával párbeszéd nyílik Pristina, tehát Belgrád és Pristina között. Én arra kérem őket, hogy ezt gyorsan kezdjék meg. Bosznia-Hercegovina. A Daytoni béke szerződés 15 éves évforduló után az ország békés reintegrációja alkalmai az elnökkel való találkozásom után kértem arra, hogy minden politikai tényezőt vonjanak be Boszniában a különböző felek megfelelő alapról kell, hogy egyetértsenek a szükséges reformokban, ezért az Európai Emberi Jogi Egyezményt be kell tartani az intézmények működésében, az EU normáknak kell megfelelni az EU jogszabályok átvételével, és ezzel meg kell felelni a képviselő iroda bezárása feltételeinek, ami Koszovót illeti a koszovói szerb lakosú területeken a közigazgatási választások. Tudjuk az EULEX területén előre haladtak, azonban a jogállamiság még súlyos problémákat jelent, különösen az, ahogyan kezelik a szervezet bűnözés elleni harcot, a pénzmosást, a korrupciót. A 2009-es tanácsi elkötelezettséggel szemben, hogy Koszovó perspektíváját támogassuk, pozitív hírek vannak. Ezeket a kérdéseket a tagállamokkal megbeszéltük, és esetleges kereskedelmi egyezménynek is helye lehet, és egy vízumkönnyítési tárgyalás sorozat megkezdésének, azzal, hogy a visszatérők reintegrációját elő kell segíteniük az EU-ból tekintetélkül arra, hogy milyen párbeszédet folytatnak Belgráddal, nem felejthetjük el azt, hogy a koszovóiak európai sorsa milyen lesz. Azok az országok, amelyek még nemrég háborúztak egymással, most tagjelöltként jelentkeznek, és ez a 60 évvel ezelőttieket igazolja, hogy az emberek békére és stabilitásra vágynak. És az a béke, amelyet nagyon kemény harcokkal értünk el, prosperitást hozott. Persze nem oldódott meg minden regionális kérdés a Nyugat-Balkánon sem, azonban a drámaian javuló ö, kölcsös együttműködés sem felettetheti velünk a múltat a Nyugat-Balkánon a bővítés területén történők, ha nem megfelelő politikai eltökéltséggel lépnek fel az érintett felek, akkor mindenkinek hátránya lesz belőle a térségben. Azonban a polgáraink tartós támogatásával meggyőződésem, hogy ez a folyamat is hozzájárulhat mind az EU, mind az ő tartós jólétükhöz és a regionális békelős segítéséhez. Köszönöm szépen figyelmüket, hogy meghallgattak ebben az intézményben. Köszönöm szépen, miniszter úr. Kezdjük meg a vitát. Szala Franka úr kap elsőként. Eh, señor presidente, bienvenidos. Köszönöm, elnök úr. Miniszterelnök helyettes úr, üdvözlöm a külügyi szakbizottságban. Köszönöm a bevezetőjét, hogy felvázolta a tagjelölt és potenciális tagjelölt eh, országok helyzetét a bizottság jelentésének tükrében. A tanács is nem sokára véleményt mond ez ügyben. Egyetértek azzal az értékelésével, mi szerint mindenkit a saját eh, érdemény szerint kell elbírálni, de a jelenlegi helyzetben úgy vélem, hogy a politikai eh, szándék fontos, de nem elég. Vannak átmeneti ciklikus feltételek is, de az általános feltételeket kell elsősorban teljesíteni. Ezért, miniszter úr, kérdésem konkrétan arra vonatkozna, hogy nyilván a bővítés egy hosszú távú, a csatlakozás egy hosszú távú feladat, folyamat. Beszélt az előző elnökségről és a következő elnökségről, ugye a trió elnökségről, a spanyol-belga-magyar trió elnökségről. Arról nem beszélt, hogy december 1-én ünnepeljük a Lisszaboni szerződés belépésének első évfordulóját. Tehát volt az első egy év során egy-két érdekes fejlemény. Louis Michel ne választottak meg főtitkárnak, egy svájci jelölt kapta meg ezt az értékes posztot. Fanompoly úr sem tudott hozzászólni az ENSZ közgyűlésén. Elméletileg a Lisszaboni szerződés segítette volna Európát ez ügyben. Nem tudom, hogy a bővítési folyamat szempontjából a Lisszaboni szerződés segítette rajtunk, vagy sem. Az országonkénti leírással, részletekkel kapcsolatban pedig az érdekel engem, hogy a gazdasági pénzügyi válság tükrében mi az általános hangulat a tanácsban, hogyan vélekednek a tagállamok, szeretnének a prioritások mentén tovább bővíteni minél hamarabb, vagy egész egyszerűen a gazdasági bizonytalanság miatt, a költségvetési vita miatt, illetve az költségvetési egyeztetés sikertelensége miatt a tanács decemberben meghozandó döntése ezt tükrözni fogja, vagy lesz-e új ösztönzés Európa részéről? La parola alon... Nem Szala Franka úr, Flotr asszony kap szót, a török delegáció vezetője. Merci, Monsieur Président. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a tanács elnökének az elmondottakat osztom a véleményét, hogy a bővítési folyamat és ez a politikai folyamat időnként rendkívül érzékeny, ami Törökországot illeti. Nagyon sok érvet felsorakoztathatunk a szociális és gazdasági helyzet tekintetében, hogy most gyorsítsuk, vagy inkább késleltessük a folyamatokat. A török gazdasági növekedés és a foglalkoztatási piacuk vitalitása minket, akik itt Európában imádjuk a növekedést, talán ériségre készít, legalábbis a tartós fejlődés tekintetében a foglalkoztatás szempontjából. Azonban ez nem veti fel a hátrányt a bővítés tekintetében. Törökországgal kapcsolatban azt mondta, hogy az új alkotmány kidolgozásának folyamatát támogatják a reformokat, és, és ezt mondják a parlamenti képviselők is abban az országban. A jegyzőkönyv elfogadása szerintem is elengedhetetlen, és ebben nagyon szigorúnak kell lennünk ennek az üzenetnek a közvetítésében. Milyen üzenetet kívánnak önök közvetíteni a tanács tagjai Törökország felé? Úgy gondolom, hogy Törökországgal kapcsolatban pontosítanunk kell a céljainkat, a stratégiánkat, és az folyamataink méltányosságát is, és hitelességét, amit a tanácsban folytatunk. Azt hiszem csalódást okozhat, sőt, nyugtalanító lehet, hogy az önök elnöksége alatt, a belga elnökség alatt nagyon sok dinamikus kívánság felmerült a bővítésre, és egyáltalán közben nem nyíltak új fejezetek a igazságügyi munka Törökországgal, amely bizonyos fejezetek megnyitását lehetővé tette volna, például a verseny fejezetet. Ez az aggályom, hogy talán érdemes lenne előkészítő munkával a tanácsban elérni, hogy egy koherens, következetes és méltányos folyamat álljon elő, amely mind a két fél érdekeit szem előtt tartja, mert ez nagyon ártalmas, ami folyik Európa hitelességére is, és a törökországi demokratikus folyamatokra is hátrányos lehet. Úgy gondolom, hogy önök a tanács részéről kezdeményezést tehetnének annak érdekében, hogy ebből az rákutcából kikerüljünk Törökországgal kapcsolatban. Tore per la Serbia. Kacsin úr következik a Szerbiával kapcsolatos jelentés megfogalmazója. Köszönöm, Hának úr. Köszönöm, miniszter úr. A kérdésem arra vonatkozna, hogy hogyan kíván Cipruson belül javítani a helyzeten. Nem Törökországról, Törökország iránti hozzáállásról beszélek, hanem a két elnök közötti, két ciprusi elnök közötti tárgyalásokról, hogy megoldják ezt a problémát, és hogy a sziget újraegyesítését valamikor jövőben lehetővé tegyék. Van-e az önök elnöksége fennmaradó idejében valami lehetőség vagy szándék arra, hogy javítsanak ezen a helyzeten? Köszönöm. Angurakis. Angurakis képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Három kérdésem lenne. Az elnökséghez és miniszter úrhoz, aki szólt egyes nyugtalanító tényekről, például ami az akridai megállapodást illeti, az macedóniai köztársaságban. Ő arról beszélt, hogy ezt a megállapodást teljes mértékben alkalmazni kell, el tudja magyarázni, hogy milyen ö, nyugtalanságokról beszélt a e tekintetben. Ez az első kérdés. A második kérdés, melyet szeretnék feltenni, értette a kérdést? Egy második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 ennek a szerződésnek, megállapodásnak az alkalmazását illeti, ezt nem alkalmazzák, és milyen aggodalmak merülnek fel ezzel az oktidi megállapodással kapcsolatosan? A második kérdés Horvátországra vonatkozik. Azt olvastam, hogy az Euróbarométer egyik kutatása szerint a horvátok többsége ellenzi az EU-hoz való csatlakozást. Önök valószínűleg ismerik az okokat, amelyek ezt a helyzetet előidézték, és melyek ennek a következményei, hogyha tudatában vannak az okoknak. Aztán még egy utolsó kérdésem lenne, amely a bosznia-hercegovinai fejleményekre vonatkozik. És az ENSZ külön megbizotjának hivatalára. Szeretném megtudni, hogy vannak-e perspektívek, illetve időterv a probléma megoldására vonatkozóan, és az utolsó kérdésem Koszovó státuszát érinti. Az Európai Unió szintjén, a tanács szintjén, valamint az európai fórumok, intézmények szintjén vannak-e fejlemények, ami Koszovó státuszának elismerését illeti azon országok részéről, amelyek még nem ismerték el Koszovót. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Angurákis úr, Posselt úr kap szót. Elnök úr, itt teljesen konkrét kérdéseket kell feltennem. Ebben a szakaszban első számú kérdés úgy véli-e, hogy év végéig még le lehet zárni fejezeteket Horvátországgal, és ha igen, mennyit? És úgy véli-e, hogy a magyar tanácselnökség ideje alatt a tárgyalások lezárhatóak lesznek-e? Ez az első kérdés. A második kérdés pedig tervezi-e még decemberben a tanács ülésen Macedónia vonatkozásában a csatlakozási tárgyalások megkezdése vonatkozó dátumot meghatározni a következő évre vonatkozóan? Ez a két konkrét kérdésem. Elnök, köszönöm Posselt úr. Szent képviselő kap szót. Yeah, thank you. Um... Köszönöm. Pár megjegyzésem lenne. Bosznia, Macedónia és az IKT nemzetközi büntetőtörvényszék ügyében, ahol a tanács térfelén patog a labda, elmondta Boszniával kapcsolatban, hogy megegyezésre kell jutni a politikusoknak, a legkisebb közös nevezőt megtalálni. Az európai tagállamoknak is ideje lenne egyértelmű és közös álláspontot kialakítani, folyamatosan beszélnek arról, hogy amit Boszniában élőktől is hallottam, hogy szeretnének eh, kihátrálni ebből. Nem. Amíg nincs egy fenntartható föderális állam, addig egész egyszerűen nem eh, vonulunk ki. Fontos, hogy a tanács Östön asszonyra nyomást gyakoroljon, hogy a bizottság nagyobb szerepet vállaljon a reform folyamatban, amelynek végeredményeképpen egy új alkotmány és elfogadásra kerül. Vannak-e fejlemények ezen a téren? Szerbiával kapcsolatban októberi eh, tanácsi döntésben azt is olvashatjuk, hogy a tanács bármilyen szükséges segítséget megad Szerbiának eh, annak érdekére, hogy eh, Hadzsicsot és tanácsot mindenképpen kézre kerítsék. Azt hiszem, hogy szakértői, finanszírozási vagy egyéb segítség kell ehhez. Jó lenne, hogy a tanács egyértelműen állást foglalna ez ügyben. Végül Macedónia ügyében, amikor utoljára tárgyaltam macedónokkal, akkor az EU hitelességével kapcsolatban felmerültek kérdőjelek, úgy érezték macedónok, hogy zsarolják őket, egy tagállam zsarol egy tagjelölt országot, vagy tagságra pályázó országot, a tanács pedig nem tesz semmit, vagy kérdés nem tesz semmit, vagy nyomás gyakorolnak egy Görögországra annak érdekében, hogy az ország elnevezésének kérdését leválasszák a bővítés általánosabb kérdésére, és valóban csak Macedónia haladását vegyék eh, alapul. Köszönöm Cornelissen képviselő asszony, Söplin úr kap szót. Uh, thank you, Chairman. Um, two questions. Köszönöm, elnök úr. Két kérdés. Az egyik, hogy uh, hogyan uh, látja a belga elnökség hogy milyen örökséget hagy a magyar elnökségre. A trio elnökség megítélésében mennyire pozitív. Vannak -e ajánlásai magyar elnökség számára? A trio, az elnökségi trio tényleges intézményében elég komoly volt ez a trió. A második kérdés említett bizonyos feladatokat, amelyeket a tagállamok kormányának el kell végeznie. Ez rendkívül nehéz kérdés. Inkább nem mennék bele a részletekbe, de úgy gondolom, hogy a probléma az, hogy az európai nép, a démosz, hogy így mondjam, a bővítéssel kapcsolatban ne csak azt észlelje, hogy egy újabb országot felveszünk, hanem magát az európai népet, a démoszt terjesztjük ki. Grazie, onorevole Schöpflin. Köszönöm, Schöpflin úr. Más nem jelentkezett szólása. elfogadom az utolsó felszólalót, Lunacek. Ó, még Tannak úr is itt van, tehát Lunacek asszony a szó először. Thank you, uh, President. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, tanácsoros elnökségét ellátó miniszter úr, hogy is szólítsam, e, talán Stevennek, ha nem bánja. Sokkal könnyebb, örülök, ha elfogadja ezt a közvetlen megszólítást. Tehát, jó napot, elnézést, e, de az örmény örményködöttségem volt megbeszélésem, ezért nem tudtam kétfele szakítni. Nem hallhattam a bevezetőjét, de a parlament Koszovóért felelős előadója vagyok, a választásokat megelőzően két hetet töltöttem ott. Van egy fontos kérdésem, amelyet kollégám is felvetett. Azt szeretném én is tudni, hogy öt, az az öt tagállam, amely még nem ismerte el Koszovót, ezen a téren van-e valami előrelépés, hiszen az Európai Unió különböző intézményei, küldöttségei, szervei valamilyen közös álláspontot, egységes, uniós álláspontot kellene képviseljenek, hogy valóban úgy érezzék, hogy következetesen lépünk fel például a vízum párbeszéd ügyében is, mi van ezzel az öt tagállammal, Szerbia megkapta az ország véleményt, miközben Koszovó esetleg közben lemarad, nem tudom mihez van ennek köze, közelebb kerültünk-e az elismeréshez, a másik pedig a vízum liberalizáció kérdése Koszovó esetében. Az összes többi tagállam esetében, illetve az összes többi volt jugoszláv ország esetében ezzel megtörtént, és nagyon elszigeteltnek érzik magukat a koszovóiak, főleg a rengeteg fiatal, aki vízum nélkül nem utazhat, és a sokat emlegetett Európát nem láthatják a saját szemükkel olyan könnyen. Ez a Koszovon belüli erőket, amelyeket én is magam is láttam, amelyek a következő parlamentbe is bekerülnek, ezek az erők, amelyek teljes rendelkezésre vágynak. A bizottság és a tanács főleg egyes tagállamok viszont nem hajlandóak folytatni a vízum párbeszédet, sőt elkezdeni sem a vízum liberalizációról szóló párbeszédet, ami eh, frusztrálja koszovóiakat, és fennáll a veszély annak, hogy eh, a támogatottságunkat veszítjük, az európai eh, integráció támogatottságával játszunk. Mit tesznek önök annak érdekében, hogy meggyőzzék a tagállamokat arról, hogy a koszovóiak nak szüksége van a vízum ügyi párbeszédre, méghozzá minél hamarabb. Mit tesznek ennek érdekében? A második kérdés, Montenegro. A privatizáció, főleg az energiaipar terén igen komoly problémákat jelent. Aggasztja ön, önöket ez, mit tesznek ezen a téren, hogy is fogalmazzak finoman, nem túl átlátható a privatizáció folyamata, hogyan lehetne ezen javítani, a privatizáció során mit tud erről, mit tesznek annak érdekében, hogy a korrupció csökkentsék, az átláthatóságot pedig növeljék. Köszönöm, Luna Csekasszony. Tannok úr következik. Nos, elnök úr, Miniszter úr, én Montenegróval kapcsolatos az elnöke vagyok, nem akartam Montenegróról beszélni, de azért ezt kell mondanom, hogy mekkora megkönnyebbülés számomra, hogy Montenegró felelőse vagyok, és nem valami más országé de nyilvánvalóan a privatizáció az olyas valami, amivel én általában egyetértek, és üdvözölni kell azt, hogy privatizálnak olyan területeken, ahol korábban az állam ellenőrizte a gazdaságot. Általános kérdésem van a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban. Kíváncsi vagyok, hogy a gyakorlatban hogyan működik ez a soros elnökségeknél, amelyek egymást váltják, különösen most egy megerősített főképviselői hivatal Rumpaj úr alatt, aki egy belga honfitársa miniszter úrnak. Mi az egyes komponensek szerepe? elég jól integrálódnak egymásba. Az elnökségek rotációja, egy korábbi örökség, amivel szeretnének végre valamit kezdeni külügyminisztériumként, külügyek tekintetében, bár nincs túl sok idejük most már a jövő évben, amikor most már ugye van külügyminiszteres az EU-nak, ez valami állandóságot jelent, hogy a soros elnökségekkel hat havonta változik továbbra is. Grazie, Köszönöm, Tanok úr. A vitát Kasulides úr zárja. Uh, eh, miniszter... Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, a sajtóban önök Törökország és Ciprus között a külső közvetítő szerepét próbálják játszani, hogy az ankarai jegyzőkönyv eh, és a tárgyalási fejezetek problémájában megoldásokat találnak nem tudom, beszámolná nekünk az erőfeszítésekről, hogyha nem, akkor szeretném, ha biztosítana bennünket arról, hogy amit mondott, egy teljes diszkriminációmentes ratifikációja az Ankarai jegyzőkönyvnek valóban az önök javaslatában szerepel, nem egyéb intézkedéseket terveznek. Köszönöm, Kaszulidesz úr, ön a szó, miniszter úr tíz felszólaló, és sokkal több kérdés. I will try to, uh... Megpróbálok. Nem kimerítően, de azért válaszolni, figyelembe véve a különböző megjegyzéseket, és uh, tekintetbe véve azokat a megjegyzéseket is, amelyek a befolyásolása kapcsolatosak, hogy világos üzeneteket közvetítsünk. Amennyire tudom, a válaszaimat megpróbálom rendezni a kérdések egy részére. Szalafranka úr, amikor a nemrégi eseményekre utalt, hogy mi történt az ENSZ-ben szavazások során, ez az, az európai bővítési folyamattól picit távolabb van, azonban a Lisszaboni szerződés szeretne olyan helyzetbe hozni minket, hogy egyre inkább egy hangon szólaljon meg az EU. Nem csak beszédfordul, nem csak szófordulat ez, hanem a gyakorlatban is ezt szeretnénk. Szalafranka úr utal az úgynevezett fáradtságra, a bővítési fáradtságra, és hogy a soros elnökségek gyors váltakozása is szerepet játszik ebben. További kérdésekre is válaszolva mondom, hogy gyakorlati szempontból néztük a soros elnökségek váltakozását. Tudjuk, hogy a kinyilvánítások végül is haszontalanok ha nem követi ezeket konkrét intézkedés, fellépés, ezért nagyon is törekszünk arra, hogy az elnökségi trió működjön, és hogy méltányos folyamatot jelentsen. És ezt így érzékeljék a tagjelölt országok is, hogy őket is komolyan vesszük, és a missziónkat, a, a küldetésünket komolyan vesszük, hogy lássák ebben a folyamatban Fontos ezt megismételni, hogy nem a naptár a lényeg ebben a folyamatban, hogy mikor lesz ez, vagy mikor lesz az. Ez olyan, mintha egy egyetemista állandó azt kérdez, azt kérdezgetni, hogy mikor kapom meg a diplomámat. Hát azt az egyetemista kérdezheti, hogy mikor lesz a vizsgám. De ha az ember valamit tesz, valamint dolgozik, például az egész közösségi vívmányrendszert befogadja, az nem egy olyan folyamat, amit szeretnénk leállítani, vagy szeretnénk, ha stagnálna, éppen hogy mozgásban szeretnénk tartani, de ehhez nem szabad a naptárra összpontosítani. Flott asszony azt mondta, hogy nem kedvezőtlen ez a kontextus gazdasági szempontból, teljesen igaza van. Ezt világosan meg kell fogalmazni, hogy a bővítés folyamata amelyet talán sokan úgy érzékelnek ma, mintha fenyegető lenne, ugyanakkor nagyon sok lehetőséget is magában hordoz. Azonban bátorság kell ahhoz, hogy ezt kimondjuk. Tudnélik, Fontos, hogy milyen üzenetet közvetítünk a tanácsi kollégák felé. Pontosan erről van szó, nevezetesen az önök által idézett országban, Törökországban. Ezt meg kell 26 kollégánkkal osztani a tanácsban. Néhány törökországi látogatásom során beszélgettem nagyon sok képviselővel. A malási kisebbségek, az emberjogok védelmező képviselőivel, a gazdasági életképviselőivel, és nem szükségszerűen a kormánypárthoz közel állókkal, inkább bírálták a kormányt, és a forrásaim mindegyike azt mondta, hogy nagyon sok módosítás, változás történt Törökországban, éppen, hogy az európai ambícióknak köszönhetően. És arra kérleltek, vagy talán túl túlságosan erős ez a szó, hogy ne fordítsunk hátat Törökországnak, mert úgy látják, hogy a társadalom éppen annak köszönhetően változik Törökországban, hogy a török kormány elkötelezett az uniós folyamatok irányában. Hogy a nyolcas fejezetben mennyi munkát végeztek el, én azt tudom erre mondani, hogy az ördög nem a részletekben, hanem a megvalósításban lakozik. Nem elég, hogyha megszavazzuk a törvényeket, alkalmazni is kell azokat, foganatosítani. Mindig ezt az üzenetet mondom el. Nem elég átvenni a joganyag egy részét, hanem foganatosítani is kell. Beleértve a nyolcas a verseny a foglalkozó fejezet megvalósítását, és Kocsin úrnak mondom, hogy az újra egyetisítési folyamat Cipruson, és megpróbáltam a bevezetőmben is érzékeltetni, hogy nagyon fontos, hogy dolgozzak ezen a feladaton, amit kijelöltek számomra. Nem az a feladatom, hogy az ENSZ helyébe lépjek, amikor egy már nagyon régóta meglévő folyamatról van szó. Az a feladatom ezzel szemben, hogy abban a hat hónapban, amíg a mi elnökségünk a felelős, a folyamatot életben tartsuk, mozgásban tartsuk, Ciprus köztársaság és Törökország között fontos olyan légkört teremteni, ahol az előrehaladás fontos. Természetesen Nikóziába is ellátogattam, és Krisztófiusz elnökkel is megbeszéléseket folytattam, Vizsgáltok, hogy hogyan érthetjük meg a probléma dinamikáját, és milyen lehetséges megoldásokat vázolhatnak fel. Ahhoz azonban, hogy megértsük, hogyan tudom az én feladatomat továbbvinni, nevezetesen a bővítési folyamatot életben tartani, amikor a saját felelősségemről van szó, én azzal foglalkoztam, hogy milyen fejezeteket lehet megnyitni a bővítési folyamatban Törökország viszonylatában, nagyon is figyelembe véve azt, hogy azok a fejezetek, amelyeket politikai okokból nem zárulnak, olyan kevesen vannak, hogy még akkor is, ha a belga elnökség új tárgyalási fejezetet tudna megnyitni, ami nagyon jó lenne, akkor is egyre fogyatkoznak a lehetséges szóba jöhető fejezetek. És az egyik olyan elem, amely jobb légkört teremthetne, az lenne természetesen, hogyha a szigeten megoldást találnának, vagy hogyha az ankarai jegyzőkönyvet teljes mértékben végrehajtanák. És ezért beszélgetünk ezekről a kérdésekről, de mindig olyan szempontból, hogy előbbre vigyük a fejezetek megnyitását nem arról volt szó, hogy túl ambiciózus vagyok, és úgy próbálom úgy próbálok fellépni, mintha én az ENSZ egy újabb képviselője lennék. Szerintem mindenki maradjon a kaptafánál. Megvan mindenkinek a saját felelőssége. Ami az okridi megállapodást illeti, ezt létfontosságúnak tartjuk az Európai Unió meg kell könnyítse a feszültségek oldását, és hogy ez a megállapodás nagyon fontos, ennek a végrehajtásáért többet kell tennie a kormánynak. Melyek a különleges aggályok? A decentralizációs folyamat fontos, Ugyanakkor a nagyobb átláthatóság és a helyi közigazgatás pénzügyi alapjainak biztosítása és az európai integráció elősegítése számos elemet határoztunk meg, amelyeket aggasztónak találunk. Bosznia-Hercegovina kérdésében nagyon óvatos leszek, mert teljesen őszintén ha Bosznia-Hercegovináról fogunk beszélni december 14-én, akkor pozitív üzeneteket, jelzéseket közvetítünk, leszögezve azt, hogy az európai elhivatottság a világ ezen része iránt megvan, de még óriási nagy munka vár ránk, és természetesen december 14-én biztosan nem lehet egy világos folyamatot útnak indítani. Ugyanez vonatkozik Koszovóra is. Éppen ezért tárgyaltam már az elején ezekkel az országokkal, hogy világos legyen, és hangsúlyoztuk, hogy a külügyminiszterekkel Szarajevóban is találkoztunk, ez még a spanyol elnökség ideje alatt történt, hogy világos jelzést adjunk, hogy meglátásunk szerint mindezek az országok mutatnak európai elhivatottságot, de a az ütemezés, hogy mikor kerülnek be az unióba, az még távol van, csak bátorítani tudjuk őket. Az elismerés problémájával kapcsolatban nincsen olyan elem, amely alapjában változtatná a jelenlegi helyzetet. Mint tudják, 22 tagállamunk elismerte Koszovot, 5 nem. És Szalafranka úrnak válaszul mondom, hogy eh, amikor megkérdezte, hogy Lisszabon megadja a lehetőséget, hogy tényleg egy hangon szólaljon meg a, az Unió. Igen, a szerbiai határozattal, állásfoglalással eh, képesek voltunk a 27 tagállam nevében egy hangon felszólalni, azzal együtt, hogy öt tagállam még nem ismerte el Koszovót, és 22 igen. Lehetséges ebben a folyamatban előrelépni az unió képes egyhangú üzenetet közvetíteni, ami pedig ezt az öt országot illeti, azok nevében nem tudok felszólalni, amelyek még nem ismertek el Koszovót. Horvátország tekintetében hány fejezetet lehet még megnyitni? Természetesen ott is meg kell érteniük az én szerelpemet. Ha becsületes közvetítőként járok el, akkor nem azt jelenti, hogy én határozom meg, hogy mi történjen, hanem a legjobb erőfeszítéseim szerint dolgozom az ügyön. Legalább három fejezetre gondoltunk, és reméljük, hogy rövid idő alatt előre haladnak. Horvátországgal kapcsolatban második kérdés, hogy úgy gondolják-e, hogy a magyar elnökség végéig a horvát folyamat lezárul? én nem akarok ö, ö, olyan sarokköveket lefektetni az utódaimnak, amit én se szerettem volna. Szerintem realistának kell lennünk. A felelős horvát ö, ö, életékesek szerintem szintén reálisan látják a dolgokat. Míg a leglelkesebb tagállamok egyre korábbi dátumokat határoznak meg, maguk a horvátok úgy gondolják, hogy talán lassabban kellene haladni, mert áldozatvállalásokról is szó van, amikor a verseny fejezet szóba kerül mert ott üzemek bezárásáról, állami támogatások megvonásáról van szó, munkahelyek elveszítéséről. Úgyhogy ezeket az erőfeszítéseket nem könnyű megtenni. Én csak dicsérem a horvát kormányt, hogy reális üzeneteket mond a lakosságnak, és nem tűz ki irreális határidőket. Szerintem mindenek előtt úgy kell feltenni a kérdést, hogy a horvátokat magukat kérdezzük meg. Ők nagyon jól tudják, hogy mi mindent kell megtenni ahhoz, hogy a legutolsó kilométerkőhöz elérkezzenek. a diplomaták saját magam ellenében akarnak megvédeni. Macedónia volt jugoszláv tagköztársasággal kapcsolatban hibát követtem el, valamit irkáltam, de szerintem önök hallották, hát nevetnek is rajtam, ez jó. Úgy gondolom, hogy önök közül mindazok, akik azt mondják, hogy türelmetlenség észlelhető a nével kapcsolatos problémáknál. Igaz, ezt az érzést sokunk, sokan osztjuk. Ha valaki azt kérdezi, hogy nyomást gyakorolunk-e, igen, de méltányosan gyakorlunk nyomást, szimmetrikusak akarunk lenni ahhoz, hogy megállapodjon valaki, az mindig két, mindig kettőn áll a vásár. Mindkét kollégámmal beszéltem, hogy erőfeszítést kell tenni a név probléma rendezésére. Szerintem számunkra fontosabb, nekem, mint a soros elnökség tagjának Fontosabb odafigyelni, hogy még akkor is, hogyha a nép problémát megoldják, nagyon sok tennivaló van hátra a közösségi vívmányok integrálásában, és semmi nem hozza közelebb az országot az unióhoz, mint amikor a jogszabály környezetet átveszi. Nagyon gyakran azt mondják az emberek, hogy mindezek az erőfeszítések, feladatok, amelyeket elvégzünk, de amikor az a tét, hogy közelebb kerüljünk a közösségi vívmányokhoz, én erre azt válaszolom nekik, hogy ez a saját érdekükben, saját népük érdekében történik. Például, hogy a jogállamiság megerősödjön. Ez vajon áldozatvállalás, vagy ajándék a saját népük felé? hogyha közelebb kerülnek a közösségi vívmányainkhoz, közösségi joganyaghoz, akkor ez már magában hasznot jelent az illető országnak. Mindannyiukkal egyet értek, akik arról beszéltek, hogy segítség, támogatás, szakértői segítségnyújtás szükséges a közösségi joganyag átvételében. Ezt tesszük is, nem mennék túl sok részletbe ezzel kapcsolatban, azon egyszerű oknál fogva, hogy Fuller biztosnak a feladata, aki nagyon ö, sokat dolgozik ennek a segítségnyújtásnak a megszervezésén. Volt a kérdés, hogy hogyan integráljuk a különböző hatalmi forrásokat az Unióban a, a bővítési folyamatban. Valaki megkérdezte, hogy ez az utolsó alkalom vajon, amikor a soros elnökség a bővítésről tárgyal? Nem, természetesen nem. Szerintem hiba azt gondolni, hogy egy szép napon ezt a kérdést már csak is a külügyi szolgálat kérdezi. Nem a diplomáciáról szól ez a dolog, a bővítés alapvetően kormányközi kérdés, és a soros elnökségek továbbra is felvállalják a rájuk háruló szerepet, és konszenzust próbálnak elérni a tagállamok körében, hogy más tagokat vegyenek fel az Unióba. Az a kérdés, hogy elég szoros kapcsolatban vagyok-e Eston és a bizottsággal, igen az Európai Unióban a befolyásolás és a hatalom minden szereplőjével szoros kapcsolatok ápolok, de továbbra is a bővítés fontos kérdés marad a soros elnökségek számára. Konez, az úgy, úr fontos kérdést vetett fel a trió, az elnökségi trió öröksége és feladatai tárgyában, hogy hogyan kommunikáljunk a tagállamokkal, vagy a tagállamokon belül. Elismerem, hogy nehéz keresztülvinni az üzenetet a tagállamokban. Úgy gondolom, és most országon politikusaként szólalok fel, hogy az európai projekt egyik fő feladata nem csak a bővítésben eh, nyilvánult meg az a tragédia, hogy a országos szinten politizálók hozzászoktak ahhoz, hogy kell nyelmesedjenek. Amikor rossz dolgokat kell mondani az embereknek, akkor Európára hárítják a felelősséget. Amikor szép dolgokról van szó, akkor sütkéreznek a reflektorfényben, és a saját érdemükként tüntetik fel az eredményeket. Én úgy gondolom, hogy fontos a tagállamokban is az uniónak fontosságáról beszélni, publikálni azt, amit teszünk, és a bővítés lehetőségeit is előtérbe kell helyezni a tagállamok politikusait, és erre kérjük, hogy ebben vegyenek részt. És az az elképzelés, hogy a démosz bővítéséről is szó van. Nagyon érdekes, és ezt tanulságként magammal viszem, de nem mondhatom azt, hogy holnap ez valósággá válik. Koszovóval kapcsolatban azt hiszem bevezetőmben világosan leszögeztem, hogy kitekintésben azon is dolgozunk, hogy vízum könnyítési párbeszédet, vízum liberalizációról párbeszédet kezdjünk Koszovóval, és a kereskedelmi egyezményről is, Koszovó és az EU között. Fontos üzenet az EU részéről, hogy Koszovót és a koszovói emberek sorsát komolyan kívánjuk venni, és tovább megyünk abban az irányban, amit ön javasolt. Igen, az utolsó kérdés nem fogom a bizottságot eh, tájékoztatni, ezt a szakbizottságot azokról az erőfeszítéseimről, hogy eh, mit tettem az ankarai eh, jegyzőkönyv elfogadása érdekében. Azt mondanám, hogy ez nem egy lépcsőzetes folyamat, hanem vagy egyet értenek vele, vagy nem értenek egyet. Engedjék meg, hogy én ne értsek egyet Szerintem a tényleges lépések megtétele fontos a politikában ahhoz, hogy újra hitelesek legyünk, és a megbeszélésekben a, a sokszor lépcsőzetes. Köszönöm figyelmüket képviselő urak és hölgyek. Köszönöm. Nagyon hasznos és érdekes találkozó volt. Azt hiszem, hogy a kollégák is osztják ezt az őszinteséget és következetességet és hatékonyságot, amivel ilyen sok kérdésre így rövid idő alatt tudott válaszolni a miniszter úr. Köszönetet mondunk neki, és megújítjuk a meghívást, hogy aztán tartsuk továbbra is a kapcsolatokat a tanácssal, illetve a soros elnökséggel, nem csupán a főképviselővel, mert a Lisszaboni szerződés után sok dolog megváltozik, de nagyon sok minden továbbra is működő marad. Köszönetet mondok önnek, és remélem hamarosan találkozunk. Bene, allora siccome abbiamo qualche... Nos, mivel van néhány percünk a tervezett időhöz képest, amikor a terveztük a szavazást, 16 óra 30. Tegnap úgy tűnik, hogy nem volt lehetséges sort keríteni a vitára a 4-es és 5-ös pontokat illetően, tehát Kacsin úr jelentéséről van szó. Meg is adom a szót a jelentéstevőnek, hogy behozzuk a tegnap elvesztegedett elvesztegetett időt, és 16.30-kor már áttérhessünk a szavazás. Önni a szó, jelentéstevő úr. Grazie, onorevole. Köszönöm, elnök úr, Albertini elnök úr a lehetőséget. Distinguished colleagues. Tisztelt kollégák, először is az árnyék előadóknak és kollégáknak szeretnék köszöntet mondani, nagyon hasznos volt, amit hozzájárulásuk ez a jelentéshez. 18 kompromisszumos módosítót dolgoztunk ki, amely az eredeti módosítók több mint egy harmadát magában foglalja. Ez fontos a nyugat-balkáni eh, országok európai integrációja szempontjából. Horvátország csatlakozási tárgyalásai a célegyenesbe fordultak. Montenegro jövő nem ettől a hónaptól tagjelölt országnak számít majd, ami nagyon pozitív fejlemény az egész régió szempontjából. Megvan az a rendőrt, amelyet Szerbiának ki kellene használni. Ahogy rámutatott egyik kollégám, a Szerbiával kapcsolatos állásfoglalásunk az eddigi legpozitívabb hangot üti majd meg. Remélhetőleg ez lesz majd a felgyorsuló reformok kezdete, amely végül majd az uniós tagsághoz vezet. Cvitkovics miniszter eh, elnök megkapta a bizottság kérdőívét, ezért most Szerbiának mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a volt folytatott eh, párbeszéd ügyében, illetve a Nemzetközi Büntetőbírósággal folytatott együttműködés ügyében is javuljanak a eh, dolgok, ide értve az igazságszolgáltatás reformját is. Üdvözlöm azt a tényt, hogy a szerb fél nagyon komolyan veszi ezeket a kérdéseket. Remélhetőleg a közeljövőben komoly javulást, előrelépést tapasztaltunk. A stabilizációs és társulási megállapodás ügyében hagy emlékeztessem a kollégákat, hogy mennyire fontos ez a megállapodás a nyugat-balkáni országok csatlakozása szempontjából, mivel az Európai Unió e, és az érintett országok számára egy politikai jogi keretet ad a kapcsolatok számára, amely hozzájárult a régió stabilitásához az, EU, az uniós perspektívát kézzelfoghatóvá tette, és a tárgyalásokat is közelebb hozta a szerb eh, parlament. 2008. szeptemberében eh, ratifikálta ezt a megállapodást a eh, koalíció, amikor megkapta a megfelelő, a megfelelő többséghez jutott a parlamentben, sajnos módon a tagállamokban ez év júniusáig a ratifikáció nem indult meg, az iktivel Egyiptivel való együttműködés eh, okán. 16 tagállamban várunk még a ratifikációra felszóltam ezt a 16 tagállamot, hogy minél előtt tegyék ezt meg. Az Európai Parlament szerepe jelentés az integrációs folyamatban, a tagjelölt és tagjelöltsége váró országok esetében a meghal, figyelmel követik, hogy mit mondunk, a szavunkat meghallják. A stabilizációs és társulási megállapodás vég, ratifikációjának a vége e, nagyon fontos, azonban a, az IKT főügyész e, ajánlásainak végrehajtása, illetve a pristinai párbeszédben fontos, hogy tovább folyjon ez a folyamat, a megkezdett lendülettel. Most pedig várom a kérdéseiket a módosítókkal kapcsolatban is. Grazie, onorevole Köszönöm, Kacsin úr. Csak 30-ig van időnk a szavazás előtt. Koppasszony kap szót egy percben. Uh, I... Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Először is gratulálok Kacsin úrnak, a raportőrnek, nagyon jó, pozitív jelentésért Szerbiáról. Nagyon konkrét üzenetet közvetít az ország európai kilátásairól, konstruktív javaslatot tartalmaz a kompromisszumos módosításokról. Szerintünk is világos üzenetet kell közvetíteni a Szerbia felé, hogy jó, hogy elérték, amit elértek, de még problémák várnak megoldásra. Először is az itti, az októberi tanácsi következtetések, és azt mutatták, hogy a letartóztatások fontosak, és a remez jelentés jövő héten Koszovó nagyon fontos számunkra. Nem Koszovóról szól ez a jelentés, tudjuk, hogy Koszovó nagyon megosztó volt ebben a bizottságban, és ezért nem kellene megosztó üzenetet közvetítenünk egy Szerbiáról szóló jelentésben. Két kompromisszumos megoldás, módosítás támogatni tudunk, a kettes és hármast, és más képviselőcsoportokat is hasonlóra biztatunk. Végezetül köszönetet mondok a jelentéstevőnek, fontos, egységes, erőteljes üzenetet közvetíteni Szerbia európai kilátásairól. Köszönöm. Kor Cornelissen, un... Cornelissen asszony, egy percben. Um, I also... Köszönöm. Én is nagyra értékelem Kacsin úr munkáját a kompromisszumok ügyében jó volt vele együttműködni. Az iktiről, a Nemzetközi Büntető Törvényszékről beszélünk, nem csak azért, mert holland vagyok, hanem főként azért, mert a frakcióm eh, szóvivője vagyok Bosznia ügyében, azt hiszem, hogy roppant fontos, hogy az Európai Parlament eh, nagyon eh, keményen, szilárd álláspontot képviseljünk. Mladicsot és Hadzsicsot mindenképpen kézre kell keríteni. Nem csak Szerbia számára fontos ez, hanem azért is, mert e, jó lenne, hogyha végig egyensúlyozottan szembenéznénk a múlttal. E, Boszniában is robban fontos ez, idén is. 775 e, áldozatot temettek újra, az elkövetőket kézre kell keríteni. Szerbiának mindent meg kell tennie ennek érdekében. A Bramertz jelentés, júliusi Bramertz jelentés nagyon kritikus volt, nem lehet, hogy a következő jelentés is legalább ennyire kritikus lesz, hogy még inkább olyan, főként mivel a, már csak két éve van hátra a nemzetközi em, büntető bíróságnak, ezért a teljes együttműködés alapvető követelmény. Az ötös kompromisszumbanról hosszan tárgyaltunk az előadókkal futott egyeztetésen, a legtöbb frakció beleegyezett, hogy a the most részt a leginkább uh, megfogalmazást kivegyük. Uh, to the Hague can be deemed as convincing evidence of full cooperation. Um... Tehát a két uh, még szabadon lévő uh, embert uh, kell kezdre keríteni az együttműködés egyetlen elf, teljes mérték együttműködés teljes elfogadható bizonyítéka. Azt hiszem, hogy egy ilyen megfogalmazással tudunk uh, valóban egyértelmű üzenetet küldeni, majd a plenárisra, amikor kerül ez a téma, és lehet, hogy a Bramertz jelentés tükrében még határozottabban fogalmazhatunk ez ügyben. Bene, um, onorevole... Söpflin úr, és önnel lezárjuk a vitát, egy percben kérem. Thank you, President. I shall... Köszönöm, elnök úr, tényleg nagyon rövid leszek. Így nagyon jónak tartom ezt a jelentést, a kompromisszumok és jók. Nagyon keményen dolgoztunk ezeken, külön gratulálok eh, Kacsinulnak, és eh, többnyire mindennel egyetértek, ami eddig elhangzott. Benissimo, allora possiamo... Remek, akkor el is kezdhetjük a szavazást. Kérem, hogy tegyék be a szavazókártyájukat a megfelelő készülékbe és kezdjük meg az ellensfoglalásra irányuló indítványt Szerbiával. Egyes bekezdés, 19-es módosító mellette, kérem emeljék a kezüket, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 20-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 21-es szóbeli mellette, ellene tartózkodók elutasítva 22-es, szóbeli módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nézzük a kettes kompromisszumot mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nézzük a 41-es módosítót. Részenkénti szavazás. Első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Második rész a szocialisták kérték a részenkénti szavazást, tehát a 41-es módosító első része, elektronikus szavazást megnyitom. 42-en szavaztak, lezárom a szavazást, 24-en igennel, 23-an ellene szavaztak, és vannak olyan személyek, akiknek nincs itt a szavazókártyájuk, és szeretnék kifejezni a szavazatukat. Tehát 24-23 arányban akkor elfogadtuk. Ki van még mellette? I didn't have my card, I put it in the... Elnök úr, sajnos későn dugtam be a szavazókártyámat, de ellene szavaztam. Tehát mellette, csak a mellette szavazók jelezzék. 41-es első rész mellette. No, no, no. Scusate, quelli che non hanno la... Azok, akiknek nincs itt a szavazókártyájuk, hiszen a többieket már elektronikusan regisztráltuk, tehát csak akinek nincs itt a szavazókártyája, 24-23 volt az aránya, akinek nincs itt a kártya, emelje a kezét, mellette... 4. 4. Így. Túl nagy az űrzavar, ismételjük meg, tehát elektronikus szavazás következik újfent, a 41-es módosító egy első részéről megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. 51, chiusa la votazione. Várom a szavazást. Egy pillanat most. Azok, akik nem tudták elektronikusan kifejezni a szavazatukat, mert nincs itt a szavazókártyájuk, azok felemelhetik a kezüket. Tenok úr, mondja csak. Order, no disrespect to the honesty of all... Rendi kérdésben nem kérdezem meg senkinek a szavát, de nem tudjuk, hogy működik-e mindenkinek a szavazógépe. Jó lenne, hogyha kéz, megszámolnánk a feltett kezeket. Ez az egyetlen módja annak, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy ki hogyan szavaz. qualcuno Kétség kívül a kollégák közül úgy tűnik, hogy kétszer fejezte ki szavazát, objektívan tekintve. Fennáll ennek a lehetősége, a csalás lehetősége ebben az esetben fennáll. Én jó hiszemben jártam el, de az ön megjegyzése kétségkívül elfogadható. Tehát akkor mindenki emelje fel a kezét, kis időt vesztegetünk a 41-es módosítóval kapcsolatban, mellette ki van tehát, a 41-es első részéről van szó. Kérem mindenki emelje fel a kezét, aki mellette szavaz, hogy meg tudjuk számolni, mennyien szavaznak mellette. adesso facciamo i contrari. Most pedig nézzük meg, ki szavaz ellene. passa. Va bene, decade, siamo pari. Nos, 27-27, tehát okafogyottá vált az első rész, második rész következzék, a második rész mellett kiszavaz. Nem, nem, a második részről nem szavazunk, javítja magát az elnök. Nézzük az egyes szóbeli módosítót mellette ellene tartózkodók elfogadva. 51-es módosító két részben, első részről szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Második rész, 51-es módosító mellette. Tessék, Luna, csak asszony! Elnézést, még mindig a 41-esnél tartok. Mi történt a 41-essel? Mi történt? Kérem, hogy mondja el még egyszer. Hát a 41-es módosító két részből állt, az első résznél 27 ellenszavazat, 27 igen szavazat érkezett, tehát ez nem mentett, és a második részről nem szavaztunk jelenleg. Az 51-es módosító első részéről szavazunk mellette, ellene most a második részről szavazzunk, mellette ellene tartózkodók elfogadva 52-es mellette ellene tartózkodók azt mondanám, hogy elfogadtuk. A szocialista frakció elektronikus szavazást kér az 52-essel kapcsolatban, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 24-en ellene elfogadva. 53-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 4-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 55-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszumos, külön részekben szavazunk. A szavazás kezdetén érkezett egy ilyen kérelem. Első részről szavazunk ötös kompromisszum mellette. Az egész szöveg kivéve demoszter szavakat. Uh, taken back our, uh... Visszavontuk a megosztott szavazást eh, mi hívánk. Allora, siamo al Akkor tehát az ötös kompromisszumosnál tartunk. Az első rész a demosztön eh, kívül az egész, egész szöveg, tehát az ötös kompromisszumos első részéről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész, mellette, ellene. Azt mondanám, hogy elfogadtuk, de nem vagyok biztos benne. Seconda parte, seconda... Második rész. We agreed scusi un attimo, non le ho dato la parola, mi scusi un attimo. Nézést, nem adtam meg önnek a szót, nem beszélt anélkül, hogy engedélyt adnék rá. Nem láttam, hogy szót kért, így csak zűrzavart keltünk. Második rész. Nem értem, hogy hogyan szavaztak, tehát kérem, hogy elektronikusan szavazzunk. Tenok úr, tessék! Vote... Köszönöm, elnök úr. Mert a szavazó lapon, legalábbis az enyémben nem látom, és kérdezem, hogy meg tudjam magyarázni, hogy a mostly szó megtartásáért hogyan szavazzunk, mellette vagy ellene legyünk, hogyha szeretnénk megtartani ezt a szövegben. hogyha a most szót benne szeretnénk hagyni, akkor hogyan szavazzunk, pozitívan vagy negatívan? Titkár úr felolvassa a módosítót, és így megértik, hogy hogyan szavazzanak. Tessék. A zöldektől azt a kérést kaptuk, hogy az ötös kompromisszum egészét szavazzuk meg, kivéve a uh, most uh, szót a convincing evidence előtt. Tehát szavazzuk meg az egész szöveget, kivéve azt, hogy um, because evidence of full cooperation az előtt a most szóval. Tehát az, hogy ez maradjon benne, vagy menjen vissza a szövegbe. Hogy a, ha szeretné az ötös kompromisszumot megszavazni, akkor szavazzon erre. Párti. Tehát a második rész, ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Nézzük a hatos kompromisszumost mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 71-es mellette, szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 72-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 73-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 74-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 75-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 76-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 77-es mellette szocialista frakció 76-os, 76-osról szavazunk, elektronikus szavazással megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 32-en ellene, 22-en mellette, elutasítva. 77-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 78-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 7-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Nézzük a nyolcas kompromisszumost mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kilences kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 90-es, nem. 89-es, két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tízes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 11-es, 11-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 12-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 101-es két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva 102-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva 103-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva 104-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 105-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 106-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 107-es két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész 107-es második része mellette ellene tartózkodók nem vagyok biztos az eredményben. Elektronikus szavazás. A 107-es második részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-en ellene, 37-en mellette, elfogadva. 108-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 110-es mellette, ellene tartózkodók, azt mondanám, hogy elutasítottuk. 112-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 13-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 124-es mellette ellene Ma scusa. Eh, niente, non si vota il 124. A 124-esről szavazunk, hanem a 14-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 135-ös mellette ellene Megnyitom a szavazást a 135-össel kapcsolatosan, elektronikus szavazás következik. Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 22-en ellene, elfogadva. 138-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 139-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 140-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 141-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 142-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 143-as mellette ellene tartózkodók nem láttam jól az eredményt, tehát szavazzunk a 143-asról elektronikusan. 143-as elektronikus szavazás, megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást. 31-en igennel, 24-en nemmel elfogadva, 144-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 145-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 146-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 16-os kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 149 as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 150-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 151-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 152-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva 153-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva 154-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva 155-ös két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva 157-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 158-as szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 159-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 160-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva ápreambulum bekezdés 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 10, nem, nem a 12-es, 13-as mellette, ellene, nem világos az eredmény. Elektronikus szavazás következik a 13-as módosítóról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17, nem, 40, igen, tehát elfogadva. 14-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 15-ösről nem szavazzunk, 17-esről sem, 16-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 18-as két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodók A koordinátorokra tekintve azt gondolom, hogy elfogadtuk, de nem emelte fel mindenki a kezét, tehát 18-as kom Tehát a 18-as második részéről megnyitom az elektronikus szavazást. A 18-as második részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38-15 arányban, de hát hogyha csak a koordinátorok emelik a kezüket. 18-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nézzük a hármast két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, a második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nézzük a tízest, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Záró szavazás következik, elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 51 igen, 3 nem szavazattal, két tartózkodás mellett. Gratulálok a jelentéstevőnek. Nagy többséggel elfogadtuk. Most pedig egyetlen szavazás következik az ajánlás tervezett elfogadásáról, szintén Kacsin úr a jelentéstevő mellette, elnézéseket kérem, mondja az elnök, elektronikus szavazás következik, megnyitom a szavazást. Szavazzunk elektronikus szavazással. Lezárom a szavazást. 51 igen, nulla nem szavazat és két tartózkodás, még egyszer széles többséggel fogadtuk el, gratulálok az előadónak. Felfüggesztem az ülést 17 óráig, 6 percre, mielőtt zárt ülés keretében találkoznánk Éderer nagykövet úrral. Tehát 6 perc múlva folytatjuk az ülést. Aki nem jogosult az ülésen való tartózkodásra, kérem hagyja el az üléstermet.